hogy az Európai Unió mit tehet, hogyan lehet például kezelni azt a tényt, hogy az iszlám állam területéről terroristák érkeznek vissza az Európai Unióba. Ez a kérdés foglalkoztatja az európai polgárokat. A tegnapi nap során Fabrice Légerit fogadtuk, aki a Frontex igazgatója, és próbáltuk elérni azt, hogy a tagállamok forrásainak maximális felhasználásával elérjünk valami, tudjuk valamit letenni az, asztal, az asztalra, de sok problémák van Európában, például munkanélküliség, de a Frontex számára mégiscsak a biztonság a legfontosabb. Az Európai Bizottság nagyon aktív a terrorizmus elleni harcban. Fontos az interoperabilitás, hogy optimálisan és kiegyensúlyozottan használjuk a különböző információs rendszereket, leginkább a Schengeni információs rendszerre gondolok, illetve nagyon fontos, hogy ez különböző igazságügyi és belügyi adat bázisokat is interoperábilissá tegyük, tehát hogy ezeket össze tudjuk hangolni. Aztán a tiltott internetes tartalmak elleni harc, a radikalizáció elleni harc, ezek mind nagyon fontos dolgok, illetve a de radikaliz- radikalizálódás kérdése is egy nyitott kérdés, nagyon bonyolult, Biztos úr, az Európai Bizottságnak tehát rengeteg kezdeményezése van. Biztos úr, az megfelelő munkamódszer lenne a mai napra, hogy most bemutatja nekünk a különböző készülőben lévő jogszabályjavaslatokat vagy kezdeményezéseket, és beszámol nekünk arról, hogy mivel foglalkozik most a bizottság, mit ért el idáig. Tudom, hogy el kell majd mennie, úgyhogy az lenne a javaslatom, hogy miután elmondta a bevezetőjét, utána blokkokban meghallgatjuk a kérdéseket, és válaszol majd ezekre, így talán hatékonyabbak lehetünk. Köszönöm szépen, és parancsoljon, megadom önnek a szót, és köszönöm még egyszer, hogy ellátogatott ide. <clears throat> Tout d'abord, c'est moi qui dois vous remercier de votre accueil. Először is nekem kell hálásnak lennem, amiért fogadtak. Elnézést, hogy ilyen kevés időm van. Tudom, hogy az Önök Szakbizottságának nagyon fontos szerepe van. Elég kényes és veszélyes a helyzet, és a, de az állampolgárok, az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy valamiképpen válaszoljunk ezekre a kihívásokra. Három éve folyik a munka ezzel a kapcsolatban, de hát még nem fejeztük be a munkát, mert a fenyegetettség még mindig fennáll. És nagy öröm számomra, hogy a mai napon megbeszélhetjük ezt a kérdést. Elmondhatom azt, hogy az Európai Bizottság eddig mit tett, milyen stratégiát fogadott el. Elnézést kérek, elnök asszony, de angolul fogom a beszédemet megtartani. Ez még mindig a mi munkanyelvünk. Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, higgyék el, hogy itt lehetek ma, hogy véleményt cserélhessünk erről a nagyon-nagyon fontos kérdésről. Az állampolgárok jobb védelme, ez a közös munka magja és az első számú prioritás. Nos, az önök szakbizottságának a szerepe ezért különösen fontos. Kíváncsian várom az zárójelentésüket. 2016 elején, ahogy önök is emlékeznek rá, elindítottuk, bejelentettük a szándékunkat, hogy hatékony és általános biztonsági uniót alakítsunk ki. King biztos kollégám is csatlakozott hozzánk, és segít ezt a nagyon fontos projektet végrehajtani. És hogy segítse a munkámat a belügy és nemzetközi biztonság szélesebb értelmében. Úgy gondolom, hogy a mai eszmecsere rendkívül jó időpontban került megszervezésre, hiszen az örök, önök munkája is már jelentősen e, előre haladott. Már részletes vitát folytattak biztonsági kérdésekről, és e, Lezeli és Kingurak is már itt voltak, tárgyaltak, vitatkoztak önökkel. Nem szeretnék megismételni abból, amit önök, ők mondtak, semmit, a tekintetben, hogy milyen, miben próbáljuk a lakosok biztonságát erősíteni. De én, mint migrációs belügy és állampolgárokért felelős biztos, a belbiztonságot tartom szem előtt, de egy kicsit szélesebb spektrumban, amibe beletartozik a migráció és a határkezelés is. Természetesen tudjuk azt, hogy nincsen nyilvánvaló kapcsolat, vagy, bocsánat, nincsen elkerülhetetlen kapcsolat a migráció és a bevándorlás között, de vannak olyan példák, amikor a biztonság és a migráció mégis összekapcsolódott. Azt hiszem, hogy nagy hibát követnénk el, ha e kapcsolatokat nem vennénk észre. Tudjuk például, hogy a beszivás, beszivárgás kockázata van, tehát a, a terroristák migrációs áramlatokban való részvétele, ezért nagyon fontos a migrációsát és a, a határátkelő pontoknak az ellenőrzése rendkívül fontos, ezért van ott az Európol is, kiegészítve a többi ügynökség munkáját. Emlékszenek, Eh, arra, hogy az Európol a mandátum időszakunk a ciklus elején milyen volt, nem ugyanaz az Európol ma, mint akkor, és a, a központokban eh, kiemelt szerepet kapnak a, a terrorizmus elleni harcban. Az Európol az egyik legfontosabb szereplővé vált a fenyegetettségek elleni küzdelmünkben. A beáramló migránsok regisztrációja, azonosítása, új lenyomata és a vonatkozó adatbázisokban való ellenőrzése megtörténik. Ha valamilyen riasztás bukan fel, akkor az Európol azonnal lép. Ugyanez a fajta meg közös gondolkozás, amit a külső határok kezelésében is szeretnénk elérni. A külső határok azok a pontok, ahol a migrációs kihívások és biztonsági kihívások összekapcsolódnak csak igen erős és jól irányított, jól kezelt külső határokkal tudjuk majd megőrizni a Schengeni térségen belüli mozgás szabadságát, ami szintén kiemelt elem, és ezért is kell, tehát ezért is kell a külső határokat is őrizni, hogy a Schengeni rendszert fenntarthassuk. A határaink kulcsfontosságú információt szolgáltatnak. És ez a lényege annak, hogy az új beléptetési-kiléptetési rendszer és a jövőbeni európai utazási információs és engedélyezési rendszer nagyon fontos a migráció kezelésben és a biztonság megerősítésében is. Vegyük például a, a külföldi terrorista harcosok visszatérítésének eh, eh, kérdését. A korábbi és a jelenlegi rendszer is mindkét rendszer segíthet abban, hogy kulcsfontosságú információt szerezzünk a külső határoknál. Égetően fontos az, hogy mindannyian közösen lépjünk, és ezeket a rendszereket mielőbb beindítsuk. A biztonsági környezet továbbra is eh, változatos és és ingatag marad. Nos, ez a része talán nem változik, de ami változtatható az az, hogy hogyan kezeljük a fenyegetést. Az információ szere az első számú kérdés. Az információ megosztás mennyisége és minősége szempontjából a, nagyon fontos a feszélyekre vonatkozóan, de nagyon fontos, hogy milyen architektúrája van a rendszereinknek. Ezért a, az adatkezelés architektúrájának hiányosságait próbáljuk kezelni. A biztonsági információs rendszerek, a határokra, a migrációs kezelésre vonatkozó IT rendszerek elszigetelt egységek, ha nincsenek egymással kapcsolatban, ha nem tudnak beszélni egymással. A berlini karácsonyi vásár idején a támadás azt mutatja, hogy igenis van arra módja az egyénnek is, hogy különböző EU adatbázisokban különböző identitásokkal jelenjen meg. Ezt nem lehet megengedni a továbbiakban. Mint sokszor korábban, látjuk, hogy fontos, hogy kiemeljük az információcsere szükségét. De az információcsere nem csak technikai folyamat, annak valami olyas valamihez is köze van, ami még mindig hiányzik Európában, ez pedig a kölcsönös bizalom. A hírszerző rendszereknek bízni kell egymásban, és ez az oka, ezt teszi a bizottság, és nem csak, hogy felkéri a tagállamokat, hogy szorosabban együtt működjenek, hanem biztosítja számukra az ehhez szükséges mechanizmusokat. Az interoperabilitás javaslata, ahogy az elnök úrunk említette, az EU információs rendszerek interoperabilitására vonatkozó javaslatával pont ezt a problémát akarjuk kezelni. Óriási változás lesz ez a terroristák elleni harcban, akik hamis identitás mögé rejtőznek teljes mértékben persze közben tiszteletben tartjuk az adatvételmi és alapvető emberi jogi kartát. Az információ megáll, eh, megosztáson kívül a terrorista fenyegetés azt is jelenti, hogy operatívabb módon kell támogatnunk a tagállamokat is. Tavaly októberben beterjesztettük a terrorista ellenes csomagot e célból. Szinte 120 millió, eh, majdnem 120 milliót eh, biztosítunk fegyveres védelemre az úgynevezett puha célpontok eh, közterületek fegyveres védelmére. Javaslatokat, ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, és hogyan lehet a robbanóanyagok elleni védelmet erősíteni, ez az egyik legnagyobb gond. Persze itt nem állhatunk le. További kihívások is vannak, amelyek azonban nem operatív jellegűek. Ezek társadalmi jellegűek. Mire gondolok? Radikalizálódás, a saját állampolgáraink radikalizálódása online és offline formában történik ez. Ez az egyik következő hatalmas probléma. Holnap a havi biztonsági uniós jelentésünkben bejelentjük, hogy a fokozatos formában próbáljuk a radikalizálódás elleni lépéseinket erősíteni, az EU szintű koordinációval kezdünk. A munka másik oldala a végrehajtás. Tudják önök is, biztos vagyok benne, hogy emlékeznek arra, hogy 2015 óta, azóta, hogy kezdeményeztem és létrehoztam az EU Internet Fórumot. Nos, hogy ezóta nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal, és eh, a legnagyobb internetvállalatokkal és eh, platformokkal, hogy az online terrorista propaganda problémáját kezeljük. Hálás vagyok az önök szakbizottságának elnökasszonyának, eh, Griszbek asszonynak, hiszen a decemberi miniszteri ülésen részt vett az, az EU Internet Fórumának megtárgyalásán. Natali emlékszik rá, hogy ott bemutattuk, hogy az internetvállalatok közti bizalmi viszony konkrét eredményeket hoz már. És hát őszintén szólok, kezdetben nem volt egyáltalán egyszerű. A többség, az internetplatformok többsége nem túlzok, ha azt mondok, hogy egyszerűen nem bíztak a közférában. Olyan okoknál fogva, ami a világ egyéb pontján való tapasztalataiból adottak, de az Európai Unióban bíztak, és mi erre építettünk. De nyilvánvaló intézkedéseket is szükségesek, előrébb kell lépni, fejlődni kell, és a vállalatok eredményeit fel kell használni, és további eredményekre, gyorsabb eredményekre van szükség. Ezért például azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet az EU Internet Fórumán még hatékonyabbnak lenni, még több eredményt hozni, további intézkedéseket. Az is lehet, hogy jogszabályokra lesz szükség ahhoz, hogy az illegális online tartalmak ellen felléphessünk. Mint mondtam, őszinte vagyok önökkel. A jogalkotás az időigényes eljárás, viszont a probléma megoldása szempontjából az idő nem mellettünk áll. Olyan formában kell előre lépnünk, hogy sokkal erősebb együttműködésben, az internetszolgáltatókkal való sokkal együttműködésben a hiányosságokat megszüntetjük. Most kell lépni. Most kell dönteni a következő hónapokban arról, hogy hogyan. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy az internetfórum kezdeményezése globális szinten is megerősítést kapott. Macron elnök, az Egyesült Királyság elnöke, Pitel Li elnök, tehát mindenki érti, hogy mennyire fontos az Európai Unió kezdeményezése. Nem szeretném önmagam fényezni, európaiként, de mégiscsak mi mutattuk meg, hogy mi a helyes út. Akár értik-e mások vagy sem, a radikalizálódás ellen a küzdőtér már nem Szíriában van, hanem az interneten. Az utolsó dolog pedig, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy hogy elengedhetetlenül szükség van a biztonsági területen az együttműködésre, nemzetközi együttműködésre. Mindannyian értjük, hogy közös felfogásra van szükség, és mindenki érti azt, hogy a biztonság vagy a bizonytalanság globális kérdés, globális fenyegetés. Nem egy olyan kérdés, amelyet országos vagy regionális szinten meg lehetne oldani. És emiatt bizonyos tagállamokban a fenntartásokat félre kell tenni, együtt kell működni, szolidaritásra van szükség, egymás iránti bizalomra, hatékony mechanizmusokra és módszerekre. Szorosan együtt kell működnünk harmadik országokkal is, hogy csökkentsük a, korrát, a kockázatokat és a terrorista fenyegetéseket. Decemberben a tanácsnak javasoltuk, hogy nyissák meg a tárgyalásokat a személyes adatok cseréjéről, az Európol és olyan országok között, mint Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Tunézia és Törökország. Együttműködünk ezen kívül a Nyugat-Balkán országaival, ahol a helyzet szintén nem jobb. De készek vagyunk arra, hogy támogassuk ezeket az országokat is saját harcokban, különösen a radikalizálódás és a külföldi terrorista harcosok elleni harcosokkal szemben. Közel-Kelet, Észak-Afrika. Nem csak e kérdésben, hanem az emberkereskedelem, a fegyverkereskedelem és robbanószerek kereskedelme kérdésében is. Szorosan együttműködünk a stratégiai partnerekkel, akik hasonló biztonsági kihívásokkal szembesülnek. Például az Egyesült Államok tartozik ide. A tavalyi év során nagyon szorosan együttműködtünk az Egyesült Államok beli partnereinkkel, és létrehoztunk, kialakítottunk egy nagyon jó együttműködést, aminek már igen jó eredményei vannak. Az információ cserétől a terrorista, az online terrorista tartalmak elleni harcig, határkezelés kérdésében az Európai Unió és az Egyesült Államok azonos szinten szembesülnek ezekkel a fenyegetésekkel, és mindkettőnek globális nemzetközi fókusza van. Hadd mondjam el befejezésképp, hogy a, a multilaterális megközelítés az, ami segít minket a terrorizmus elleni harcban, hogy győzzünk Európában is globálisan egyaránt. A cél az is világos, és az is, hogy mit, min kell változtatnunk. Ez pedig a biztonsági felfogásunk és kultúránk. Nem győzhetjük le a terrorizmust akkor, ha nemzeti silókban, sztereotípiákban gondolkodunk. A nemzetbiztonság határozottan mindig a tagállamok hatásköre, felelőssége marad, de a világ változik, és nem állunk már tovább távol egymástól. A globalizáció minden téren érte, érezhető, nem csak a gazdaságban, a terrorizmusban is. De mikor beszélhet a, beszélhetünk nemzeti biztonsági szolgálatról akkor, hogyha az elkövetők terrorista cselekedeteiket, bűncselekményeiket nem határokon belül követik el. Ez a fajta fragmentálódás kitettséget okoz számunkra. Ha egységesen tudunk fellépni, csak akkor tudjuk majd a terrorizmus elleni eredményeket látni, és ez az oka annak, hogy a politikai erőfeszítésünket koncentráljuk. Megfelelő példa arra, hogy milyen fontos a mentális változás, az az európai hírszerző egység Talán emlékeznek arra, hogy három évvel ezelőtt milyen erősen próbáltam a tagállamokat provokálni, hogy reagáljanak erre a problémára és akkor azt mondták, hogy hát nem igazán tudjuk, hogy mit akarunk tenni. E, nyilvánvaló, anticipálni kell, előre kell látni, mielőtt a drámai e, momentumok e, bekövetkeznek Európában. Mostanra már nagyon sok tagállam nyitottabbá vált, hogy ez a fajta elképzelés a közeljövőben megvalósuljon. Etéren is előre kell lépni. Vízióban, tehát elő, tervekben, elhatározottságban és meggyőződésben egyaránt. Ez szakbizottságnak, az önök szakbizottságának a munkájára ebben határozottan számítok, és szeretnék szívből gratulálni az eddigi eredményeikhez. Az önök munkája kritikus jelentőségű, és nagy mértékben segíti a munkát, és erre ösztönzöm önöket. Dolgozzanak hasonló elszántsággal és dinamikával, mint amivel elkezdték a munkát. Mindig is lesz ebben szövetségesük, és erős támogatójuk. És ami a legfontosabb, barátjuk a személyemben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen a vízióét, amelyeket a bizottság magáénak val, hiszen itt eh, nagyon bonyolult területről van szó, szóval felhívta a figyelmet arra, hogy a dolgok egy kicsit európai formát kezdenek ölteni. Köszönjük szépen a példákat, amelyeket ön hangsúlyozott, illetve a konkrét lépéseket, amelyeket a bizottság eltökélt. Hogyha itt a, az internetezőkre gondolunk, hiszen ez egy lehetséges válasz lehet a fenyegetettség kapcsán. Köszönjük szépen ezeket a pontosításokat, a kezdeményezések bemutatását. A kollégáknak minden bizonyal lesznek kérdéseik érkező sorrendjében. Először ennek Gomeznak. Uh, Bern Kölmel. D'accord. Vous préférez, vous préférez qu'on prenne dans l'ordre des coordinateurs, ok. Comme vous avez pas. Akkor a koordinátorok kapjanak először szót. Tehát akkor még egyszer olvasom, hogy kik kapnak szót a koordinátorok közül. Anna Gomez, Gérard Depré, Helga Stevens. Ça nous fait déjà euh, donc quatre orateurs. Monsieur Danjean, vous avez la parole. Ez már négy hozzászóló, Danjean úr kap először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bon, donc, euh, si vous voulez bien, euh, donc, alors, on reprend. De toute façon, il y a déjà quatre orateurs. Már van két hozzászóló, olvasom őket. Anna Gomez, Gérard Depré, Marie-Christine Vergia. Parce que le... Et Marie-Christine Vergia. Arnaud Donjon. Először Arnaud Donjon. Köszönöm szépen, elnök asszony, <clears throat> biztos úr, lényegre térek ki, ő nagyon sok mindent elmondott, én egy konkrét pontra térnék vissza, ez a, a titkosszolgálati sejt. Még mindig nem látom azt, hogy ez minek felel meg. Arról az elvről beszélünk, hogyha európai szinten hozunk egy ilyet létre, akkor ez feltétlenül előrelépés. Hát lehet, meg kell nézni majd a bizottság jelentésben, a, és azt, hogy milyen konkrét lépések kísérik mindezt. Már létezik európai szinten az INSENT nevű uh, titkosszolgálati uh, sejt. A probléma az, hogy a titkos uh, szolgálat csoportok nem, tehát ezek nem európai szervek, amelyek nem operatív szervek, amelyek információt gyűjtenek, hanem nemzeti szervek. Hát, hogyha létre szeretnénk hozni egy szolgálati szervet, sejtet, európai szinten, miért is ne, akkor nagyon fontos, hogy ez megfelelő operatív kapacitásokkal bírjon azért, hogy be tudja gyűjteni a szükséges információkat. Tehát nem a tagországi szervekbe gyűjtött információra van szükség. Sok kérdés merül fel bennem, de már évek óta itt ismerik el a problematikát, az operatív aspektusról mi a hozzáadott értéke az operatív résznek, tehát kikeresi meg ezeket a szerveket, tehát a feladatok továbbra is a nemzeti szervektől fognak-e függeni, vagy ők maguk gyűjtenek be titkosszolgálati információkat? Itt rengeteg kérdés merül fel bennem. Anna Gomez. Biztos úr, tegnap Ledgeri úr jött el hozzánk a Frontex-től, aki azt mondta, hogy az 1500 információs csomag, amit megosztottak az Európorral, a bevándorlókról és mindenki ott kérőktől, akik bűnözéssel vádolhatóak, vagy a terrorizmushoz kapcsolódott tevékenységet végeznek. Felmerül a kérdés, hogy ezt a kérdést miért toljuk ennyire előtérbe a jobboldali nemzet, jobboldali agendát, és mondjuk azt, hogy a bevándorlók az okai a terrorizmusnak. Tegnap elmondta Ledgeri, ő, Monika, tehát nem voltál itt, és én itt voltam, és hallottam is, és mindenki más hallotta ezt. És valóban, miért nem összpontosítunk a bűnözése, amelynek gyakran vannak kapcsolja terrorizmussal, illetve a terrorizmus finanszírozásával. És első kérdésem erre vonatkozik, hogy milyen interakció létezett a bizottságon belül. Noszkovicsi biztossal néhány hónappal ezelőtt eh, elmondta azt, hogy az áfa csalások lehetővé teszik a finanszírozás, eh, tervezős finanszírozását, erre konkrét példákat mondott. 10 millió évet eh, tesz ki jövedéki adócsalás, tehát az ISIS finanszírozására használható, és erről mégsem beszél senkit. Ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, és itt a holisztikus megközelítésre van szükség. Ön említette a külföldi harcosokat. A külföldi harcosok visszatérnek azért, mert ők a mi állampolgáraink, és őket itt Európában radikalizálták az Európai Unión belül. Kérdésem a következő. Milyen erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a tagország, a tagországok finanszírozás technikai szakértelmet támogatást nyújtsanak a deradikalizációs programokhoz, azért segítsék az önkormányzatokat, a családokat, hogy ezeket az a ideje korán derítsék ki. Ezen kívül van még egy további kérdésem, és ön említette azt, hogy a fegyverek robbananyagok csempészete ellen is küzdenek, de itt a saját tagországaink nem tesznek eleget a kódexnek a fegyver, lőfegyverek kapcsán, és a CVRN nagyon gyenge. Ezt tagországok gyengítették le. Végső kérdésem, ami a titkos szolgáltat, az Európai Titkos szolgálati és sejtett European Intelligence szelt illeti önök hogyan szeretnék bizonyítani a demokratikus ellenőrzést, hiszen ez egy nagy probléma, amely eh, a legtöbb országban probléma, és ha valamelyik szinten, akkor európai szinten tovább kell lépnünk. Én ezt nem ellenzem, de nagyon fontos a demokratikus ellenőrzés minden mellett biztosítani. Köszönöm. Kedves kollégák, kérem önöket arra, hogy tartsák tiszteletben a maximális eh, hozzászólás időt. Gerard Döpré kap most szón. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom azt, hogy általában véve értek mindazzal, amit a biztos bemutatott, viszont nem szeretnék e, időt tölteni most e, azzal, hogy e, neki kedveskedjek, úgymond. Operatív szinten nem történt megfelelő előrelépés. Három kérdésem van, biztos úr. Azt gondolom, hogy a mi felelősségünk az, hogy javítsunk azokon a mechanizmusokon, amelyek most léteznek, vagy újakat hozzunk létre, amennyiben ezekre szükség van a terrorizmus ellenes küzdelemben. Bizonyos javaslatok van, vannak negatív dolgok is, az SCS, amennyiben van egy riasztás a sis ben olyan személy esetében, akit nyomozás folyik a terrorizmus miatt, csak a tagországot értesítik az Európol, aki a koordinátora a terrorizmus ezt nem tudja, és a többi tagország sem fér hozzá. Ez abszurditás. De a bizottságban úgy tűnik falba ütközünk mindezzel kapcsolatban, ami az interoperabilitást illeti. Ez egy kitűnő javaslat. Én ezt általában véve támogatom, viszont van egy problémám ami a, a hamis identitás, hamis dokumentumokat illeti harmadik országokból, ez, ez abszurd. Ők európai polgárok, tehát elég, hogyha például az Európai Uniónak hamisított dokumentumát eh, tartja magánál a terrorista, és már is átengedik, beengedik. Harmadik pont. Az ETS-ban létrehoztunk egy nőzött watchlistet, amely a terrorizmusra és bűnözésre, súlyos bűnözésre vonatkozó információkat tartalmazza. Ez olyan eh, személyeket érint, akiknek nincsen szükségük vízumra. Akiknek szükségük van vízumra, őket nem tartjuk eh, számon egy ilyen listán. Hát azok, akiknek vízumra van szükségük, több problémát jelentenek, mint akiknek nincs erre szükségük. Még tovább kérdésem is lennének, négy-öt kérdésem is van, még mindjárt a vagyom elnök asszony. Biztos úr, hallgasson meg bennünket, és gyakorolja az autoritását, hogy mondja el saját adminisztrációja felé, ahol, hogy vannak olyan problémás területek, ahol fontos lenne tovább lépni. Mari Krisztin Verzsia, GOE társkoordinátora, Ernst a helyettesíti, én elnyék jelentős tevő vagyok. Kornéliával egyeztettünk. Köszönöm, biztos, asszony, biztos, biztos úr, én sem fogok önnek dicsérteket mondani. Viszonyos kérdésekre visszatérve, Danzsan úr és Döpri úr elmondták ezt. Danzsan úr, ki igaza van, amit mondott a titkosszolgálatokról, és ezt további szolgálatok is ki lehetne terjeszteni. Tehát a kérdés valóban a kölcsönös bizalom, az együttműködés a tagországok között, eh, az olyan kompetenciákról, amelyeket ha nem akarnak, nem osztanak meg egymással. Ez az Európai Unió hibája, és nem tudjuk azt, hogy ezek az európai szabályozások hasznosak lesznek, vagy nem. Depre rossz csatlakozom, bár nem ugyanazokat a következtetéseket vonom le mindebből, de ami a harmadik országok polgárait illeti, a bendesi hullámokat, ez egy tényleges probléma a terrorizmus kapcsán. Ők az Európai Unió területén tartózkodnak, az európai polgárok és olyanok szemben, akik régóta élnek, őket valóban az Európai Unió területén radikalizálnak, nagyon fontos a radikalizáció fogalmát megfelelően definiálni, hogyha én megnézem legutóbbi terrortámadásokat, amelyekre Franciaországban került sor. Itt felmerül a kérdés, hogy mit értünk a radikalizáció alatt. Mindjárt, mindjárt rövid leszek. Olyan személyekről van ez akik meg akarnak halni, és itt a média szerepe és a sajtó szerepe is felmerül, terrorista támadásoknál, és ezt, ezt csatlakozom, amit ő mondott, ne a bevándorlás és a terrorizmus kapcsára összpontosítsunk. Lezseri úr is elmondta tegnap, tehát dokumentáljuk mindezt, viszont ne gyanúsítsuk az összes bevándorlót a terrorizmussal. És ez aránytalan a valósághoz képes. Végül az internet ne kizárólag az interneten történő radikalizációra összpontosítsunk. ami az Európai jelentését illeti a bűnözés elterjedéséről, az, ahogy a büntető törvénykönyvek bonyolultak, zavarosak, a finanszírozás kapcsán is sem tisztázott a helyzet, a bitcoinok használata. Fontos, hogy ezek jobban dolgozzanak együtt, és ne a bevándorlási hullámokra összpontosítsunk. Köszönöm. Monsieur le commissaire, biztos úr, parancsoljon öné a szó. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Le suivant, pour que le commissaire réponde déjà à la première série de questions. A biztos úr az első kérdéskörre válaszol és aztán utána adok még további kérdésre lehetőséget. Ameddig szeretnék, maradok. I'm not... Of course. Uh, Monica, I have proved it during the last three years. This the, the... Monica, bebizonyítottam azt az elmúlt három évben, hogy én a szívem mélyen parlamenti képviselő vagyok, úgymond, Danzsan úr. Jegyeztem a kérdéseit. Ön egyetért azzal, hogy nehéz időket élünk, sok nyomást helyez ránk, a mi biztonsági környezetünk volatilis. És a terrorista támogatás igenis nagyon súlyos. Rövid távú megoldásokra is szükségünk van. Az előrelép lépés már most is megtörténhet a jelenlegi jogi keretben a szerződések megváltoztatása nélkül. Igen. Említettem már azt, hogy három éve kértem, hogy hozzanak létre Európai Titkosszolgálat és sejteket, és elmondom, hogy miért proaktívak leszünk, és bizonyos része annak, ami Európában történt, ezt meg lehetett volna akadályozni, hogyha a titkosszolgálatok megosztották volna egymással jobban az információt. Egy éven betellett tanácsi üléseken, hogy bizonyos tagországokat meggyőzzek arról, hogy kezdjenek egymásban megbízni. Mondok is erre egy példát. Az elkövetői a tragikus batakláni támadásoknak. Három nyugat-balkáni országon tudtak keresztül utatni, három eh, Európai Uniós tagországon, Brüsszelben állították fel a főadeszállásukat, és követték el a merényletet. A legtöbb tagországban ők ismertek voltak. Ez nem példája annak, hogy miért van szükség megerősített erőteljesebb együttműködésre egymás között. De ezt csak egy külön erre létrehozott sejt tudja megoldani. Nagyon fontos, hogy hozzunk létre hidakat a titkosszolgálati szolgálatok és a rendészeti szervek között, és nagyon fontos az információcsere lehetővé tételek közöttük. A jelenlegi formájában nem tudunk a terrorizmus ellen küzdeni. Amire szükségünk van, ez egy kulturális változás. Nagyon fontos egy hatékony biztonsági unió létrehozása. Ön említette hogy a stratégiai elemzés mellett konkrét operatív munkára is szükségünk van, és az információ teljes cseréjére. A nemzeti biztonság továbbra is nemzeti felelősségre, itt mi a terrorizmusról beszélünk. És a terrorizmusnak mindegy, hogy milyen az arculata, ez fenyegetettség mindenkire nézve. Tehát itt a terrorizmus ellen szeretnénk küzdeni ezzel a javaslattal. Gomez asszony kérdésére válaszolok. Világos leszek, és ezt már sokszor elmondtam a parlamentben is, hogy a bevándorlók nem terroristák, és nem szabad összekeverni a terroristákat a bevándorlókkal. A fő elkövetők Európában a legfőbb terrorista még elkövetői nem bevándorlók voltak, második generációs polgárok, akik eh, itt születtek, itt végezték a tanulmányaikat a mi országainkban. Tehát Mónika, ön említette német esetet a tunéziai állampolgák, a tunéziai kapcsán. Tehát nem tudjuk kizárni azt, hogy a bevándorlók között vannak terroristák, de nem fel azt mondani, hogy a bevándorlók terroristák. Tehát a titkosszolgálatainknak a feladata az, hogy kiderítsék, illetve az európai feladata. A Európa nyitott marad abban, hogy védelmet biztosítson azok számára, akiknek erre szüksége van. De látnunk kell azt, hogy kik azok, akik erre szüksége van. Nagyon fontos, hogy külső határaink biztonságosak legyenek. Három éve még ez nem így volt, a külső határaink nagyon sérülékenyek voltak, de azóta jelentős előre lépése került sor, létrehoztuk az Európai Határvédelmi Szolgálatot, és a jövőben még többet kell tennünk. Nagyon fontos odafigyelnünk, óvatosaknak lennünk, hiszen a terroristák minden egyes gyenge pontot ki fognak használni. Tehát itt tartunk most, ami a terrorizmus finanszírozását illeti. Február óta, 2016. februárja óta létezik egy cselekvési tervünk, és fellépésekre került sor. Ön említette azt, hogy itt gyengék vagyunk. Jövő év áprilisában csomagra teszünk javaslatot annak érdekében, hogy a pénzügyi nyomozást segítsük, beleértve a terrorizmus küzdelmet. Egy irányelv születik erről, amely a rendészeti hatóságok hozzáférését biztosítja a bankszámlákhoz. Ez korábban nem volt így. Ez egy olyan kezdeményezés, amely az információ cserét hivatott javítani a rendészeti hatóságok között, és a pénzügyi titkosszolgálati szervek között nemzeti szinten és határokon átnyúlóan. Ezen kívül mindezzel párhuzamosan értékelni fogjuk azt, hogy mennyire van szükség további intézkedésekre annak érdekében, hogy a finanszírozási információhoz való hozzáférés javuljon terrorizmus ellenes felépésekhez. Tehát a radikalizáció megoldása szintén probléma, ez az egyik legnagyobb fenyegetés ránk nézve. Önök tudják azt, hogy ezt a munkát, a radikalizáció elleni tevékenységet, egy radikalizáció figyelemfelkeltési stratégiai kommunikációs hálózattal és az EU-s EU internetes fórumain tették közé de ezt a munkát eh, a politikai döntésekhez jobban kapcsolni az összes tagországban, illetve jobban kell EU szinten is koordinálni. The high level expert eh, group on... Van egy radikalizációs munkacsoport, amelynek feladata az, hogy a tagállamok eh, véleményét összekovácsolja, illetve a struktúráltabb együttműködési mechanizmusokat EU-s szinten feltárja. Holnap lesz a szokásos uh, havi biztonsági ülésünk, és uh, arra, arról fogunk beszélni, hogy fokozatos legyen-e a megközelítésünk a radikalizáció elleni fellépésben, Ezután lesznek még egyéb elemzések szakértők által, és valószínűleg májusra zárul ez az egész folyamat. Azt is tudjuk, hogy az oktatás és az ifjúság politika mennyire fontos a radikalizáció elleni harcban, illetve hogy küzdjünk a társadalmi kirekesztettség ellen. tehát az Európai Bizottságon belül is foglalkozunk ezzel. A cél az, hogy ellenállóbbak legyünk, a kritikus, és ezt megtanítsuk a fiataloknak, a kritikus gondolkodás alapjait is megtanítsuk a fiataloknak, és egyetlen koncentráljunk politikáinkban a fiatalokra. Az állampolgári jogok, illetve a tolerancia, a szabadság és a diszkrimináció ellenessége elvét is egyre komolyabb tárgyként kezeljük az oktatásban, és pozitív példákat próbálunk elterjeszteni az Európai Unióban. Döpré úr, köszönöm a támogatását. Már a kezdetek óta mellénk állt, ezt nagyra értékeljük, köszönjük a munkáját. Nézzük a kérdéseit. Az Európolnak van egy mandátuma, és ez alapján joga van ahhoz, hogy hozzáférjen adatbázisokba, az bázisokhoz, és keresen ezekben az bázisokban. Tehát a körözött személyeket eh, keresheti, olyan személyekről van szó, akiket, eh, akiknek a kiadatását lehet kérniük. Aztán a lefoglalásokkal kapcsolatban is természetesen eh, használhatják ezeket az adatbázisokat. Az Európol kérhet a tagállamoktól további kiegészítést is, természetesen jogi keret figyelembevételével. Jelenleg tárgyaljuk azt, hogy az Európol az összes riasztási kategóriához hozzáférhet-e. A tagállamok terrorizmussal kapcsolatos információhoz férhetnek hozzá, illetve megoszthatják ezt az Európollal, tehát találatokat, kereséseket, és elképzelhető, hogy plusz információt közöljön az Európol ezen keresésekkel kapcsolatban. Erről folyik most a megbeszélés. Pontos, hogy az interoperabilitás hogyan néz ki, azt szeretnénk, hogy ezek a riasztások, ezek láthatóak legyenek a hatóságok számára, tehát azon hatóságok számára, akik rálátnak ezekre a rendszerekre. Verzsi asszony. Köszönöm. Köszönöm. Támogató szavait, amit ki sem mondott, mert időt akart nyerni. <laughs> Mais vous, mais vous aussi, vous avez... Vous... De tudom, hogy ön is sok mindent támogat, és nagyon fontos témákat elevenített fel. És nagyon fontos az is, hogy politikai célokra hogyan használják ezeket a kérdéseket. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon oda kell erre figyelni. Nem szabad megosztottságot létrehozni, társadalmi, illetve politikai megosztottságra is gondolok. Azt gondolom, hogy egész Európára jellemző ez a probléma. A rasszizmus, a populizmus jelensége sajnos Európában elterjedőben van. Mindenhol. tisztes kollégák, teljes mértékben egyetértek önökkel abban, hogy a legnagyobb veszély belülről várható. Az, hogy radikalizálódnak a polgáraink. Ezért is mondtam azt a bevezetőmben, és aztán később is, hogy az ezzel kapcsolatos munkánkat fokozzuk, a radikalizáció ellen folytatott harc egyre erőteljesebb, főleg az internet kapcsán történik ez. Együttműködünk az európai kollégákkal, Gomez asszony, hagyd pontosítsak valamit. A terrorizmussal, terrorizmus finanszírozással kapcsolatos kezdeményezéseinket, vagy javaslataink áprilisra várhatók, tehát két hónap múlva ezek meg lesznek. Köszönöm szépen. Következő kérdéskor jön most. Kérem kollégák, hogy nagyon röviden tegyék fel a kérdéseket, még 7-8-an szeretnének kérdést feltenni. Nem Filip Ábrecht következik a zöldektől, aztán Holmeyer asszony, Helga Stevens asszony, ők társjelentéstevők. Köszönöm szépen! Szerintem az összes koordinátornak ugyanabban a körben kéne megkapni a lehetőséget, nem szabad egy valakit kizárni. Nézzük magát a témát, fontos dolgok hangzottak el. Egyetértek azzal, hogy a különböző intézkedéseink EU-s intézkedés terveink elég jó színvonalúak. Mellesleg bizonyos intézkedésekben, azok megfogalmazásában nem értünk egyet, de az EU így is elég sokat tett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésben, a szervezett bűnözés és a radikalizmus megelőzésében. Kérdés az, hogy a tagállamok ezt mennyire hajtják végre, mint például a vizsgálati eh, rendelettel kapcsolatban, vagy a radikalizációval kapcsolatban, mennyire aktívak a tagállamok, illetve jobb lesz-e az együttműködés, az interoperabilitás, az adatcsere témájában a tagállamok között. Ma még egy téma, amiről ön is beszél, Danzsan úr is, mindenképpen beszélnünk kell a nemzetbiztonságról is. A bizottság feladata az, hogy definiálja, hogy valójában mi a tagállamok feladata. Ez még nem történt meg. Mindenképpen definiálni kell azt, hogy mi az, hogy állambiztonság. Ez alapján tudják csak a tagállamok, hogy mik az ő feladataik, és ezután jöhetnek a közös európai intézkedések, amelyek kívülesnek a tagállami feladatkörökön. Ez leginkább a bűnüldözés lehet, illetve az adatcsere, az információcsere a különböző titkos szolgálatok között. És ehhez persze kell egy jogi alap, illetve egy jogi keret. Én is azt mondom, hogy ezt ki kell dolgozni az EU-n belül, az EU jogszabályéről támaszkodván, és fölmerül, a kérdés, a, fölmerül az a kérdés is, hogy a demokratikus felügyelet hogyan történjen. Még egy dolog, ne feledjük el azt, hogy valójában mi mellett szeretnénk kiállni a jogállamiság mellett, az életvédelme mellett, illetve az alapértékeink mellett. Amikor a biztosi meghallgatása volt, akkor az adat megtartási 2014-es ítéletből idéztem önnek. Nos, 2016. decemberében is volt egy ítélet, ezt is szívesen idézem. A bíróság megint úgy vélekedett, hogy a indiszkriminatív adat megtartás nem legális, bár nagyon sok tagállamnak van olyan jogszabálya, amely nem áll ezzel összhangban. Vajon mit tesz a bizottság azért, hogy a jogállamiság szabályait bevasalja a tagállamokon? Köszönöm, Monika következik. Köszönöm. Kérem kollégák, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Nem akarok természetesen ráerőltetni senkire semmit, de ezekkel az általános megfogalmazásokkal, migráció, terrorizmus megfogalmazásaival már nem igazán tudom, tudok mit kezdeni, mert hallani sem bírom a szélső jobb ugye azt mondja, hogy a migráció feltételezi a terrorizmust, ami hülyeség, de fordítva is hülyeség mondani, hogy a terroristáknak semmi köze a migrációhoz. Persze az igaz, hogy két millió ember között vannak olyanok, akik kihasználták a migrációs útvonalat, hogy visszajöjjenek felismer- nem felismerve biztos úr, ellent kell, hogy mondjak, csak Németországra önmagában igaz ez, de nem hiszem, hogy egyedül vagyunk ebben. Ott volt a Würzburgi eset, Arnsbach, Berlin, és mind a három esetben ezen az útvonalon jönnek. A párizsiak is kihasználták a migrációs útvonalat, mert nem ellenőrizték őket. És Magyarországon értük mentek, Párizsba vitték, teljesen nyomon követhetők az útvonalak és csak hogy mondjam önnek, milyen jó lenne, hogyha a tényeket, adatokat adnának át nekünk, mert rengeteg adat és tény van. Azt hiszem egyszerűen arra van szükség, hogy közösen lássuk, a terroristák minden útvonalat kihasználnak. Legyen az migráció, repülő, busz, ellenőrizetlen, bármi, minden, még az ellenőrizetet is kihasználják, és megpróbálnak minden gyenge pontot kihasználni. Ez így van. Úgyhogy az én kérésem ezért az lenne, hogy ezekkel az általános megfogalmazásokkal végre már, tehát ezeket hagyjuk végre abba, felejtsük el, mert nem jutunk ezzel előre, legalábbis nem itt a szakbizottságban. Úgyhogy Gerard Döplének mondom, hogy megerősítem önt, biztos úr, az Európollal kapcsolatban. Valóban vannak nehézségek, hogy minden adatot nemzeti delegációs delegációk, nemzeti rendőrségek adatot adjanak, amit nem, ami nincs meg, nem minden rendőrség és határőrség kooperatív, vagy működik szívesen együtt az Európollal, vannak sajnos ellenpéldák is. Tehát nagyon ritka, hogy egy riasztásra közvetlenül reagálnak, azért, mert ez nem tekintető operatív műveletnek. A hotspotoknál azonban ott vannak, és Zserának igazat adok, kell dolgozni ezen a kérdésen, és kérem, hogy ezt tegye meg. Másrészt pedig valóban szeretnénk tényeket, adatokat kapni a terroristák útvonaláról, hogy végre tényszerűen tudjunk ezekről a kérdésekről tárgyalni, nem pedig egy ilyen érzelmi vitát eh, folytassunk a migrációról. Ez, ennek semmi értelme, a terroristák minden útvonalat felhasználnak, és jó lenne tényeket kapni, és akkor talán már nem kellene ilyen általány megfogalmazásokkal élnünk itt a szakbizottságban. Elga? Köszönöm szépen, Helga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Pont ugyanezt akartam mondani, mint eh, Holmeier kolléganő, úgyhogy eh, az idő rövidsége miatt ezeket nem eh, mondom el, ugyanarra gondoltam én is. De van egy kérdésem. Milyen lehetősége van Európának, a Frontexnek, milyen lehetőségei vannak ahhoz, hogy a, mm, ezek a harcosok, akik talán a mi harcosaink, akik visszajönnek. Hogyan tudjuk megállítani őket az európai külső határokon? Ahogy Holmeyer kollega is mondta, van egy csere a Frontex és az Europol között. És a nemzeti rendőri hatóságok között valóban van-e együttműködés? Kíváncsi vagyok a, biz- a válaszára, biztos úr, köszönöm. Monsieur le commissaire. Ah, c'est à moi maintenant. <laughs> Ah. J'ai oublié que je suis là pour parler. Bon. Euh, mais, euh, Mr. Albrecht. Albrechtnek válaszolok. Köszönöm ezt az ajándékot. Az a baj, hogy nem volt akkor irodám, és elveszítettem az ajándékát. Nem adná egy másikat is? Még egyszer szeretném azt elmondani, hogy köszönöm ezeket a kezdeményezéseket, és valóban most eh, az a prioritás, hogy a tagállamok a kezdeményezéseket támogassák is. Én nem szeretem azt mondani, hogy nyomást kell gyakorolni a tagállamokat, meg kell őket győzni arról, hogy eh, mire van szükség, ezekben a kényes kérdésekben valamire jutni kell. Aztán a nemzetbiztonság kérdések definíciója. Hadd mondjak valamit. Mindennyiunk számára fontos, hogy kell, hogy legyen az, hogy eredményeket tudjunk letenni az asztalra, hat, hatékonyak legyünk. A közös problémáikra közös válaszokat kell találnunk. Ez a munkamódszerünk és alapelvünk. Még egyszer elmondom, hogy a kulcs szó, kulcs definíció az, hogy bíznunk kell egymásban, tehát bizalomra van szó, ez egyrészt egy nagyon erőteljes, másrészt egy nagyon gyenge szó. Nézzük az adat megtartás kérdését, az adatok tárolásának kérdését. a bírósági ítélet nem mond semmit a súlyos bűncselekmények elleni harcban felhasznált adatokról, ezt ön is tudja. Az operatív szükségleteket mindenképpen összhangba kell hozni a bírósági kritériumokkal. Itt még vannak kihívások, például a hatályra vonatkozóan, illetve hogy a célzott adattárolást hogyan kell végrehajtani. Folytatni kell a vitákat, megbeszéléseket ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lépjünk fel. Nagyon fontos az, hogy a jövőben is együttműködünk az összes érintett féllel, önökkel is, a tagállamokkal is, hogy pragmatikus megoldást találjunk. folytatjuk a munkánkat, ahogy ezt a 2018-as bizottsági munkaprogramban megfogalmaztuk. Monika. Természetesen feljegyeztem ezeket a megjegyzéseket, észrevételeket. Nem szabad a migránsokat összekeverni a terroristákkal. Ez egy veszélyes dolog. A migránsok ugyanúgy szenvednek a terroristáktól és a terrorizmustól. Hallottuk a beszámolóikat arról, hogy eh, mi történt a származási országbaikban, mielőtt eh, az iszlám államot visszaverték. Néhányszor egybeesik a két kategória, de nagyon ritkán. Azt gondolom, hogy most már készek vagyunk arra, megérettünk arra, hogy ezekről a kihívásokról beszéljünk, a hotspotok, rendszeres ellenőrzések a határokon, interabilitás, PNR, mindezekben a kérdésekben igaz ez. De még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem semmit nem tettek le az asztalra. Stevens asszony határvédelem. A parti őrségről beszéltem az imént. Ez az ügynökség a mandátumán belül fokozta az Európollal való együttműködést, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés. Van két tagállam, a, vannak olyan tagállamok, amelyek ebben részt vennek, és a terrorizmus ellen is harcolnak. Most már van arra lehetőség, hogy egy közös fellépésen a határon szerzett adatokat egy személyről vagy gyanúsítottról eljussák az ügynökségek, vagy az ügynökség eljutassa az Európolnak vagy a tagállamoknak. A Frontexből egy nagyon erőteljes információs központ lett. És mi a helyzet az interoperabilitással? Ezzel az összes pontot összekötjük. Eurodac, EASO, partiőrség, tagállami szolgálatok. Hogyha ez megtörténik, akkor azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabbak lehetünk. Ügynökségek közötti együttműködés, hát az ügynökségek célja az, hogy a tagállamokat segítsék, hogy a veszélyeket feltárják, és ezért nagyon fontos, hogy segítsünk nekik. Az ügynökségek hatékonysága maguktól, a tagállamoktól függ, illetve hogy a tagállamok mennyire osztanak meg különböző információkat az ügynökségekkel. Elnök, köszönöm szépen, hárman maradtak, hárman szeretnék még kérdést feltenni. Kérem szépen a lehető legrövidebben tegyék fel a kérdéseket, hogyha a választ is meg akarjuk hallani. Elnézést, biztos úr, hogy ilyen sokáig eh, itt ragad. Fabrix, Fernando López és Teresa Jiménez Becerril tesz még fel kérdéseket, és utána pedig a biztos úr fog válaszolni. Köszönöm a tolmácsoknak a túlóra. Köszönöm szépen, elnök úr, és önnek is biztos úr, hogy eljött hozzánk. Uh, Azt hiszem, hogy ilyen égető kérdéseken dolgozunk, mint a terrorizmus radikalizálódás, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő definíciókkal dolgozzunk, és nevezzessen félre minket önkéntelenül sem semmi, és így ne veszítsük szem elől a valóságot. Az a munka, amit a következő egy-két évben meg kell tennünk, nos, az a között az első szerintem az, hogy még jobban kell a külső határokat felügyelni, átvilágítani. Tudnunk kell, hogy kilép be. Ez szükségszerű és ezért vannak határok minden országban, bármely országban is. Ez tehát nagyon fontos. A másik pedig az információt meg kell osztani megfelelő időben és lehetőség szerint tudva, hogy mi minden történik. A következő nagy dolog nem annyira a deradikalizálás, hanem a növekvő radikalizálódás itt, és mindez nem a marxista, fundamentalista elmélet szerint történik, hogyha nem adunk pénzt, akkor nem lesz semmi. A terroristák nem a Bajor hegységek szegény rétegéből jönnek, hanem a muzulmán közösségekből sajnos elsősorban, és látható, hogy a szalafista ideológia egyre nagyobb mértékben jelenik meg a könyvesboltjainkban is. És senki, semmi nem tartja vissza, hogy a muzulmán közösségek hozzáférjenek. Nagyon fontos, hogy súlyosan, hogy komolyan végig gondoljuk, hogy nincs-e valami komolyabb a radikalizáció ellenes hálózata szemben. Fernando López, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, elnök asszony, hogy szót kapok. Röviden szeretném elmondani egy percben, hiszen szorít az idő. Nos, teljesen értelmes, okos dolog, hogy ezeket a kérdéseket eh, megtárgyalja, és időt eh, szán arra, hogy velünk megtárgyalja. A második, minden olyan kezdeményezés, amelyet a múlt eh, három-négy évben elcikluson belül tettek, nem csak, hogy hatékonyak voltak, hanem teljes mértékben a biztonsági megfontolások határozták meg, és ez az ön hatásköre, belügy, a belépősi rendszerek, kiléptetési rendszerek, Schengen, vízumrendszer, az összes, még a vízumkódex is a biztonságpolitikai meghatáró, megfontolások keretében kell, hogy megszülessen. Pontosan azért, mert a kockázat az egyfajta terrorista ellenes hisztériává kezd válni. Aztán a harmadik, ami nagyon fontos, hogy a döntéseket meg kell hozni, és az elfogadott, az Európai Bíróság határozatai, a magánszférához való jog, az EU-Kanada, PNR, a, a belső európai PNR, PNR és a külső PNR, és a megállapodások megújítására vonatkozóan, az Egyesült Államokkal való megállapodások megújításával kapcsolatban a transatlanti döntések mind jelentés mértékben, jelentős mértékben befolyásolják a bizalmassági személyes adatok, rendelkezéseket. Szóval a kérdésem az, hogy tisztában van-e azzal, hogy mennyire fontos, hogy a biztosok kollégiuma mindent megtegyen azért, hogy ezek a lépések megfeleljenek annak a jogi filozófiának, amelyet az Európai Bíróság meghirdetett az európai állam, állampolgárok jogainak védelme érdekében, és minden másodlagos jog védelme érdekében, amelyet az Európai Bíróság elfadott. Köszönöm szépen, megadom a szót. Eh, Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni, hogy kérem vegye fel a fülhallgatót. Biztos úr, az imént említette, hogy a biztonság tagállami hatáskör, de sajnos az áldozatok nem, csak, nem csupán tagállamokban történnek, hanem bárhol Európában lecsaphatnak a terroristák. Biztos úr beszélt arról, hogy a szükségleteket teljesíteni kell, és szükség van a bizalomra is, hát ez a terrorizmus elleni harc lesz ínya. Azt gondolom, hogy tagállami szinten nem lehet fellépni, és sőt a regionális szinten sem lehet semmit sem tenni. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ezeket a fontos témákat politikai célokra használják fel. Gondoljunk csak az augusztusi barcelonai terrortámadásról. Egyébként júliusban jártunk abban a terrorista ellenes központban, amely júliusban, amely előtte tájékoztatta a helyi hatóságokat Barcelonában arról, hogy mennyire veszélyes a helyzet, de nem történt, nem került megosztásra ez az információ, ami egy nagyon súlyos hiba. Az információ ott volt, csak nem osztották ezt meg. Tehát megvolt az értékelés, megvolt az információ, csak nem nem ér el az információdól, ahova el kellett volna érnie. Mit tehet az Európai Unió azért, hogy ilyen ne forduljon elő a jövőben? Hiába vannak különböző szerveink, különböző mechanizmusaink, hogyha utána ezt nem tartják be ezeket, és az történik, ami barcelona is történt. Köszönöm szépen, biztos úr, következik. Vous remercions. Ah, Lehetetlenség ennyi kérdésre röviden válaszolni, de megpróbálom. Eh, Pavrix úr, a felvetett eh, kérdésekre radikalizálódás főkép. Nem kapcsolnám össze semmiképpen a konkrét val, nem kapcsolnám konkrét valláshoz. Fanatizmus az igen, de nem mondanám, hogy egy konkrét vallással függ össze ez a radikalizálódás. Hadd mondjam azt, hogy nos, a határvédelem javítása nagyon fontos erősítése, és ezt meg is tesszük. Emlékeztetném önt arra, hogy Olaszországban és Görögországban a hotspotok már működnek, 95%-a az európai határon átkelőknek teljes mértékben ellenőrzése kerül, regisztrálják őket. Két éve nem így volt. Ugye több mint 1,2 millióan keltek át az európai határokon, és landoltak Közép-Európában végül. Úgyhogy ezen változtattunk, és ez az oka annak, hogy a Schengen információs rendszert is megerősítettük, és ez már jól is működik aktualizáltuk. A beléptetési rendszer működik, az Eurodac interoperabilitás szintén működik. López Aguilar úr, nos, ellenzem mindazt, ami hisztériához vezetne. Pragmat, A megerősített radikalizálódás eh, és a, a hálózat, a, a terroriz ellenes hálózat erősítését folytatnunk kell. Ma eh, ön is tudja, hogy eh, pontosan a, a mandátumom elején azért hoztam ezt létre, hogy a szolgálatok munkáját segítsek. Kiválóan dolgoznak, de nyilvánvaló igaza van, ennél többet kell tenni. Ami olyasmit, ami még jobb hatással van. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a határőrök munkája kiemelten fontos, az adatok megosztása is fontos, és természetesen az Európai Bíróság határozatát, figyelem, határozatait be kell tartanunk a, a magánszférához való jog vonatkozóan is. De azt hiszem, a biztonság gondolatát az állampolgárok alapvető jogai közé be kellene venni. Semmit nem ér az ember, hogy az ember élete, hogyha a környezete nem biztonságos. A PNR. Valóban a Kanadával való megállapodás egyértelmű, látták a tárgyalási mandátumban, mit javasoltunk, és a tanács ezt jóvá is hagyta teljes mértékben átültettük a bíróság határozatát szó szerinti értelemben, a szó szerinti határozatot. Hímen e, az asszony, jól, jól elejtettem a nevét, köszönöm. Az információ megosztást nagyon jó, hogy felvetette, ez központi jelentőségű a szakbizottság számára, az ön számára is igaza van. Nagyon sok javaslat próbál erre kitérni. Hadd mondjam el még egyszer, és ez az interoperabilitásra is vonatkozik. Említette Barcelonát. Októberben bemutattuk azt az akciótervet, ami segíti a tagállamokat, ahogy az elején mondtam, a közterületek védelmében. Már mintegy 120 millió eurót bocsájtottunk rendelkezésre a tagállamoknak pontosan erre a célra. Azért, hogy meg tudják védeni a közterületeken is az állampolgárokat. Elindítottuk a közterületek védelmének operatív struktúráját is, hogy hogyan lehet az autóbérlési szektort is bevonni, hiszen ez is lényeges elem ebben. Mielőtt befejezném, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, amit ma kaptam, de kérem amikor gondolják, asszony, bármikor készen vagyok arra, hogy visszajöjjek, és tovább beszélgessünk. Tájékoztatni jöttem, de természetesen megjegyzem az ötleteiket. A legjobb ötletek pedig, mint tudják, azok mind megvalósulnak. Szeretnék a tolmácsoknak is köszönetet mondani, igyekeztem segíteni őket azzal, hogy lassan beszéltem. Hogyha bármi megjegyzés van, akkor azt mondják el. Köszönöm önöknek is. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves Avramopoulos úr, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, köszönöm, hogy mindig ilyen empatikus felénk, illetve mindenkihez. Hát, tehát nagyon empatikus, de mégis nagyon határozott bizonyos kérdésekben. Köszönöm még egyszer, köszönöm, hogy hajlandó volt tovább maradni, köszönet a tolmácsoknak is, köszönöm a, kollég a kollégáknak, akik már 9 óra óta itt vannak, köszönöm a bizottság itt lévő tagjainak is, és